Auschwitzban 1940-ben az utolsó szintiket és romákat ölték meg Auschwitzban. A gyermekek és nők igyekeztek megvédeni a fegyveres SS ellen ásókkal az életüket, ám mindenkit legyilkoltak. Május 16-a a rasszizmus és a nemzetizmus elleni fellázadásnak az emlékét kell hordozza, és azt kell jelentse, hogy soha többet ne történjen meg ez. Köszönöm szépen, Lancsini képviselő egy percben folytathatja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan egyet értenek ezzel a, ezzel a témával. Ne felejtjük el, hogy egyértelmű, hogy az is közös érdekünk, hogy a fiatalok sose felejtsék el, mi történt, ne felejtsék el, hogy mi történt a Ribbentrop-Molotov paktum aláírásával, nem tört, ne felejtjék el, mi történt, amikor még áll, állt a vasfüggöny. A szabadságunk függettől. A közös értékeinket mindig közös, ezért ezeket az érdekeket közösen kell dolgozni, de fontos az, hogy ez ne legyen a propaganda témájával. Európa igazi nagysága nem más, mint az identitása, az, hogy az intézmények, a családok és az önkormányzatok egymást tiszteletben tartják. Nagyon fontos, hogy keresztény gyökereinket is védjük. Ez és, tolera- és a toleranciánk is ide tartozik. Kötelességünk az emlékezés, meg kell védenünk a migráció, meg kell védenünk a külső határainkat a migrációtól, Mindenképpen véderünk kell tehát Európát. Az emlékezéshez tartozik az is, hogy az, hogy az áldozatokra emlékezzünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, folytatjuk. Slotovski kollégával egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna rámutatni arra, hogy egy nappal a 80. Stalin-Hitler paktum lépésének évforduló után ülünk össze, amikor a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot, melyet korábban meg, már megtámadott Hitler Németországot. A Szovjetunió azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy ők megvédik a belorusz és ukrán lakosság részeket, és áttelepítettek milliókat Szibériába és koncentrációs táborokba a terrorist terror eszközével. Hölgyeim és uraim, a nácizmusnak vége van, a uniónak is vége van. De az ilyen gyakorlatok, tevékenység továbbra is folyik. Nézzék, mi történik Grúziában, a Krímfélszigeten, Kelet-Ukrajnában mi történik. Ma is lö, lö, belelőnek a tömegbe, és a tanulság mindenből az, hogy európai jövőjén gondolkozunk együtt. Köszönöm szépen. Georgilius képviselő egy percben folytatja a vitát. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, az emlékezés az emberi társadalom egyik legnagyobb értéke, és nagyon fontos, hogy múzeumokat, tereket hozzunk létre, ahol végre tudjuk hajtani az emlékezést, ahol az emberi értékeinkre büszkék lehetünk. Nagyon fontos, hogy a következő generációk is tudják, hogy mi történt. Az emlékezés, az, az emlékezés egy furcsa dolog, hiszen vannak olyanok, akik megpróbálják torzítani a történelmet. Úgy gondolom, hogy ha ez történik, akkor nyilván nem kulturális örökségről van szó. Nagyon fontos az, hogy a művészet és a kultúra lehetőséget kapjon arra, hogy az európaiak emlékének, hang, emlékezetének hangot adjon. Ezért is voltam csalódott, amikor az új bizottsági tárca leosztásban nem szerepelt a kultúra. Ez Európa egyik nagyon fontos, eddig nagyon fontos értéke. Kollége Castaldo, eine... Castaldo képviselő másfél percben a következő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keserűen látom azt, hogy egyes kollégák arra szeretnék felhasználni ezt a vitát, hogy azon elmélkedjenek, hogy melyik totalitárius rezsim voltak kegyetlenebb. Kollégák, nem, nem, kell, nem szabad eszközként felhasználni ezt a vitát, nem szabad, hogy megosztottak legyünk a múlttal kapcsolatban, jövő felé kell néznünk. A totalitarizmusnak nagyon sok áldozata volt, nagyon fontos, hogy a jövő generációk is tudják ezt, meg kell ismerniük a múlt szörnyűséges tetteit. Teljesen értelmetlen vita az, hogy összevessük, hogy melyik rezsim volt a véresebb, a kegyetlenebb. Ez csak összezavarja a fiatalokat, nem értik meg így a fiatalok, hogy mi az igazi, mi az igazi veszély. Az autoritárius személyek, a gyűlöletkeltés, a tudatlanság, a elő, az előítéletek és az intolerancia, ezek jelentik a veszélyt. Bármilyen áron harcolni kell ezek ellen, úgy gondolom, hogy emlékeznünk kellene Harendre, aki azt mondta, hogy az elidegenedés az, ami a legjobban felkészíti az embereket a rezsimekre. Véleményem szerint mindenképpen meg kell őrizni azoknak az emlékét, akik túl, emlékezetét, akik túlélték a rezsimeket, de az értékeinket is tiszteletben kell tartani. Nem szabad elidegeníteni ezeket a dolgokat tőlünk. Kedves kollégák, hogyha nem ezt, ha ezt nem tesszük meg, akkor vesztettünk. Köszönöm képen Pázeszkó képviselő egy percben a következő. Molotov. A Ribbentrop-Molotov paktum a, az egyik leg sötétebb politikai cselekvés volt, cselekmény volt az elmúlt száz évben, ami az európai kontinensen történhetett. Elég régen történt, de annyi elmondható, hogy ma Románia még mindig Stalin és Hitler akarata szerint él, a román népet ketté osztották tudnilék egyik része Romániában, a másik pedig a moldáviai köztársaságban kényszerül élni. A Ribbentrop-Molotov paktum kihatásai tehát Kelet-Európa országai számára ma is érezhetőek. És a, a kommunizmusban tovább folytatódtak. Meg kell értsük, hogy az EU a válasz. A mai válasz a demokrácia kihívására, és ez szerint kell megemlékeznünk róla. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy beszéljünk az emlékezésről. Ez kell ahhoz, hogy az Európai Unió jövőjét együtt föl tudjuk építeni. Főleg én időkben, amit, amelyeket ma élünk meg, a neonacionalista mozgalmak ismét felütötték fejüket, beszéltünk erről tegnap is. Nem szabad az európai demokráciát megkérdőjelezni, nem szabad külső erőknek engedni, hogy megzavarják az európai intézményt, illetve értékeket. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni a jelen problémáin is, illetve azon, hogy miért aktuális ez a vita. Liliana Szegrebre szeretnék utolni, utalni, aki Auschwitzot túlélte, és jelenleg szenátor Olaszországban. Mindent megtesz azért, hogy a rasszizmus és a neonacionalizmus ellen harcoljon, és közös házunkat, közös otthonunkat eh, védi ezzel. Úgy gondolom, hogy az igazságok, igazságtalansággal és szenvedéssel teli vitában, világban mindenképpen jót tesz nekünk, hogyha gondolunk a jövőre is, és a múlt kérdésére is. Köszönöm, Grüdler kolléga, egy perc. Madame la Présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az emlékezés kötelezettség számunkra, európai képviselők számára. Ez értelmet ad a munkánknak, és ez alapján megérthetünk, megérthetjük, hogy merre szeretnénk elindulni. A fa is azért nő meg, mert vannak gyökerei. Éppen ezért finanszírozással is kezd ezt, kell ezt támogatni. EU, Európa a polgárokért című program hatékony volt. 200 ezer eurót szenteltünk a különböző emlékezéssel kapcsolatos fellépésekhez. Úgy gondolom, biztos úr, hogy Európa kötelessége, hogy az emlékezésre pénzt juttasson. Az MFF-ben a bizottságnak mindenképpen támogatnia kell a parlament által javasolt emlékezési programot. Jelenleg a jelenlegi javaslatban a parlament javaslatát megfelezte a bizottság. Kérem szépen, gondolják ezt el. Köszönöm szépen. Folyik tovább az eszmecsere, FESZ képviselő egy percben. Igen, köszönöm szépen az európai emlékezés kultúra, nagyon fontos téma lenne, bár ez nem tükrözi a részvétele házban. Ám ha nem lehet csak őszintén emlékezni, és egyes kérdéses kijelentésekre reflektálni kell például. Az 22 módosítás az emlékező kultúrában egyike sem említi meg a zsidókat, mintha a zsidók nem volnának az európai történelem része, és nem ők volnának a nemzetszocialista tömeggyilkosság legfőbb áldozatai. Még Auschwitz is csak egy lengyel szabadságharcos nevével kapcsolatban merül fel. Mi áll emögött? A zsidóság ö, szenvedését nem megemlíteni, nyilván Izrael létével kapcsolatban érzékeny téma, és az, hogy a, a mélyen korú palesztin államformációt támogatja az EU. A tények csavarásáról, félremagyarásáról van szó, hol a tények maguk, magukért beszélnek, eltagadják, egyszer is említik a zsidóságot, így ebben a formában a szöveg nem helyén való. Az, aki megfeledkezik, erről bűnkövetel. Krasznodevszki képviselő a következő odaszóló egy percben. E, fałszywa historia jest mistrzynią błędnej polityki. To znane powiedzenie wybitnego polskiego historyka XIX... Nos, a 19. századi lengyel történész is kimondta azt, hogy politikai okok alapján a történelmet meg lehet másítani, homosítani. Az emberek mást gondoltak a hitler stálum paktumról, mint, a, mint ami történt. Nos, ha ezt a paktumot nem írták volna alá, akkor lehet, hogy akkor lehet, hogy a nyugati hatalmak nem működtek volna együtt a szovjet hatalommal. Úgy gondolom, hogyha a történelem, az lenne a legjobb, hogyha a történelemből a helyes következtetéseket vonnánk le. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk Fox asszony másfél perc parancsolja. A történelmi emlékezés nagyon fontos. Éppen ezért nem szabad, hogy ez politikai manipuláció érintse, érje. Igazi emlékezésre van szükség, nem szabad cinikusan félreértelmezni a második világháborút, nem szabad prekoncepciók alapján újraértelmezni a történelmet. Nem szabad szégyenletes, hogyha a történelmi megemlékezést más célokra használjuk fel. Úgy gondolom, hogy ezt a úgy gondolom, hogy az EU-s propagandát sem szabad az, a történelem könyvekben megjelentetni illebáris, autoritár, autoriter jogszabályokat nem lehet másokra rá erőltetni. Az igazi antifasiszták számára ez szégyen. A Varsói gettó, a baloldaliak, a frankó ellen küzdők, itt ezek történelmi harcok voltak, és büszke vagyok azokra az európai polgártársaimra, akik harcoltak ezekben a harcokban. A szolidaritás mindig is létezett, ez kérem, nem az Európai Unió intézményei múlik. A szolidaritás mindig is volt. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy át akar érni a történelmet. A második világháború részben a birodalom építés ellen is szólt, amely megszüntette volna a tag, a, az államok határait. Mi a szabadságért és a demokráciáért harcolunk, illetve az, azért is, hogy a nemzeti szuverenitás megvalósulhasson. Miért akarják, hogy ezeket az értékeket mi elfelejtsük? Nem lehet koncepció alapján újraírni a történelmet. Ez addig nem tehetik meg, amíg én itt vagyok. Minden alkalommal felemelem majd a szavamat ez ellen. Éljen a nemzeti szuverenitás in der aussprache folgt herr kollege eine minute. köszönöm szépen. nyolc évvel ezelőtt két sötét diktátor 40 éve aláírt egy megállapodást, Európát megosztva. Ideológiai nézeteltérések ellenére ugyanannak a gonosznak a két arcát adják, a totalitárius rendszerek sötét arcát, amely aztán vérbe borította a földrészt. Milliók eh, haltak, estek áldozatul a világháborúnak, és a végén az egyik gonosz ugyan vereséget szenvedett, de a másik fennmaradt, és rabszolgaságban nőtt Európa felét. Meg kell emlékezzünk a terrorról, amelyet megszenvedett földrészünk, különösen annak keleti fele. Szeretnék gratulálni a bolgár hatóságoknak és kormánynak, hogy kifejezték megremlékezésüket, és hogy megfelelően az iskolai tananyagban megfelelően szerepelnek ezek a tények. Emlékezzünk, ne engedjük, hogy a fasizmus, kommunizmus, vagy bármely totalitárius ideológia megmérgezze az európaiak szívét, lelkét és agyát ö, diktátorokról még ma is elneveznek utcákat, említette spanyol kollega, Spanyolországban ez lenne, de azt nem tudják, hogy Bulgáriában még mindig minden második utca valamiféle diktátorról van elnevezve, vagy olyan emberekről, akiknek a kezéhez vér tapad. Egyesítsük erőinket, emlékezzünk az áldozatra, áldozatokra, minden totális rendszer áldozatára. Bal és jobb oldalon egyaránt. Egy minúta. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Egyetértek, valóban fontos az, hogy a legjobbra emlékezzünk, gy lehet csak a jövőt is javítani, de az is nagyon fontos, hogy a múlt hibáit ne ismételjük meg, mert ez azt jelenti, hogy megismételjük a történelmet. Az Európai Parlament a múltban több állásfoglalást is elfogadott, de ezek nem lehetnek, ezeknek nincs igazi értelmük, hogyha megengedjük azt, hogy a demokráciát, a jogállamiságot, a kisebbségi jogokat, a nacionalizmust és az, hogy, ez, hogy az értékeinket, az ilyen típusú értékeinket megsértsék, illetve új hibákat kövessünk el. Nos, csak akkor lehetek hatéko- lehetünk hatékonyak, hogy a saját hibáinkat nem követjük el még egyszer. A tudatlanság és hibákhoz vezet. Nos, sajnálatos, hogy ez e, ilyen történik, de az is nagyon fontos, hogyha szörnyűségeket tapasztalunk, akkor azokat e, szankcionáljuk. Októberben meg fogjuk hallgatni a biztos jelölteket, és ez is hatással lesz a jövőre. Ausztrevicius képviselő következik egy perc. Elnök asszony kollégák biztos. Erős éjszaka az Európai Unió a jövő projektje. A demokratikus európai nemzeteket összeszervezi, ugyanakkor, ha a jövőben nézünk, akkor a saját közös múltunkra is emlékezni kell. A saját a múltunk sokszor háborúról szólt, rombolásról, totális rendszerekről, atrocitásról, amely életeket tett tönkre, vet el. A háború utáni megbékélés révén tudtuk elérni a stabilitást, önbizalmat, együttműködést. De legyünk őszinték. Ez a folyamat még nem zárult le. Olyan példák, mint az orosz Ivanov fő tisztviselő nyilatkozata a Szovjetunió által megszállt Baltikumról, a tagadás az elfogadhatatlan történelem átírás jó példája, friss példája. A nemzetek, európai nemzetek jövőbeli együttműködésének alapjait most fektetjük le a történelemkönyvekben, a határon átnyúló kezdeményezésekben. Ezért kérem, hogy fektessünk be erősebben az emlékezetbe, tanuljuk közös történelmünket, tanítsuk közös történelmünket, és értékeljük saját európai átformánkat. Köszönöm. Jaki képviselő egy perc a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony! A második világháború 80. évfordulóját éltük meg, amikor is Lengyelországot megtámadta Németország és Szovjetunió, és azt se felejtsük el, hogy azok az országok is elárultak minket, akikkel voltak írásos garanciáink. Tehát mi becsületesek voltunk, és nem működtünk egyet Hitlerrel, ezért Lengyelországot lerombolták, és a kerületet is letarolták. Kultúránk 50%-át vagy lerombolták, vagy zsákmányként használták. A szálló vasúti hálózatunk, az iparunk mind tönkrement. A lengyel nép anyagi kára az összes vagyonunk 38%-a volt nagy-Britanniából ez csak 1 százalék volt. Miednójében és Katyinban az értelmiségnek több mint a harmadát megölték, és rengeteg zsidót, nagyon sok, rengeteg zsidót megöltek, és nagyon sokáig a Szovjetunióhoz kényszerítettek minket. Ez volt, ez a sors ránk azért, mert helyesen cselekedtünk. Tudom, hogy sokaknak rossz a lelkiismerete,

különböző múzeumok, emlékhelyek, emlékművek. Ezeket védeni kell, és ki kell őket használni. Így konkrét helyeket ismerhetnek meg az európaiak. Úgy gondolom, hogy a ifjúságnak megfelelő kommunikációs modern módszerekkel kell elmondani, el, elmondani, hogy mi is történt a múltban. Léteznek különböző címkék, jelek, amelyek, vagy programok, amelyeket, amelyekkel ezt lehet segíteni. Ezeket az emlékhelyeket védeni kell tehát, hiszen az értékeinket mutatják meg. Sajnálatos módon nagyon sok a szélsőséges mozgalom. Azt hiszem, az emlékezetünkből táplálkozhatunk, hogy ezeket a jövőben megszüntessük. Köszönöm. Köszönjük önnek. A következő Kempa képviselő. pani przewodnicząca! szanowni państwo! köszönöm szépen hölgyeim és uraim! véleményem szerint ez az állásfoglalás azt a címet kéne viselje, hogy soha többet Stalin, Hitler, paktumot, soha többet Katint, soha többet koncentrációs tábort, soha többet háborút. Ezt kell megőrizzük a szívünkben, a mai vita során is, tisztelve a partneri viszonyt és a megértés. Hazám Lengyelország most az EU tagja, de akkor a két legszörnyűbb totális rendszer áldozata volt. Az olyan országok, mint Lengyelország ma is érzik a háború és a szovjet dominancia nyomait viseljük. Még nem sikerült újraépíteni az országot, és erőfeszítéseinket sokszor nem veszik, nem veszik komolyan. Szükség van a értékekre, mert ezek az értékek adták meg a tartást a nemzetnek. Európa nem csak az euróról szól, Európában van a fegyveres konfliktus, amely Ukrajnát sújtja. Gyerekeket, árvákat látunk a 21. században menekülni Európában. Ez megengedhetetlen, nem szabad erről megfeledkeznünk. Köszönöm szépen, Kálniete asszony a következő egy percben. Uh. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Személyes történetünkhöz tartozik ez. A második világháború vége után a vasfüggöny mögött élő nemzetek még évtizedek ki voltak téve a halál az elnyomás uralmának. Az én Nagyszüleimet egy szovjet gulágban temették el. Édesanyám 17 évig élt Szibériában, apám 8 évig, és én ott születtem, Szibériában. Nagyon sok ilyen történetet mondhatunk el a balti országokból. Ám a balti nemzetek ö, képesek voltak vereségüket, veszteségüket győzelemmé fordítani augusztus 23-án két millió ember kéz a kézben emberi láncot alkotott a Baltikumban. Ez volt a Balti út. Akkor emlékeztettük a világot arra, hogy nekünk jogunk van a szabadsághoz, elrabolt államunk visszaszerzéséhez. Ez, ez a balti út vezetett bennünket vissza Európához. Kell tudnunk ismernünk a történelmet, hogy emlékezzünk ben, emlékezzessen bennünket az igazságosságra. Azt hiszem, Ukrajna és a megszállt Krím félsziget vissza kell térjen az önállósághoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. 80 év telt el azóta, hogy két totalitárius rezsim megegyezett, és aláírták a Molotov-Ribbentrop paktumot. Érdekszférákra osztották Európát, és elkezdődött Európa egyik legvéresebb harca. Augusztus 23-án eddig feltáratlan tömök sírokat tártak fel, és temettek újra, temették újra a kommunizmus és a fasizmus áldozatait. Utána a két rezsim után végre elérkezett a szabadság időszaka. Nagyon fontos, hogy visszagondoljunk a szomorú időkre, így lehet csak a megbékélést elérni, így lehet elkerülni az erőszakot. Ezen sötét ideológiák eredménye az erőszak, az agresszió. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kell magyarázni az embereknek, hogy ezt megértsék. Šojdrova eh, kolléga egy percben. Ne události právě proto, aby nebyly zapomenuty, aby se v budoucnosti nemohly opakovat. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy eh, a jövőben ez eh, ne ismétlődhessen meg teljes nemzetekkel. Amikor elkezdődött a második világháború, Lengyelország pedig elesett, Akkor hat évig tartott utána ez a háború, de ezzel egy újabb diktatúra kezdődött, és számos ország 47 évet töltött a kommunizmus rabigája alatt. A gyűlölet, a fájdalom és a halál, ezt a mai napig nyögjük, és erre a mai napig emlékezünk és nagyon sokan nem élték túl ezeket a diktatúrákat. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, úgy tűnik, hogy nem működik a tolmácsolás. Just maybe you can Kérem folytassa, hogy láthassuk, hogy megoldódott a probléma. Hogyha hallanak minket, akkor úgy tűnik, hogy jól működik a tolmácsolás. Megismételtem a hozzászólásom egy részét, mondja a hozzászóló, vagy el is kezdhetem előről. Rendben, jó, akkor elkezdem. Tehát ezek a diktatúrák szörnyűek voltak az életre és a sokféleségre nézve. És azok az események, amelyek ide vezettek, azokra muszáj emlékezni, és láthatjuk ma is Ukrajnában, amely megszállás alatt van. Itt is egy megszállás zajlik. És úgy gondolom, hogy kötelességünk támogatni őket, és közelíteni őket az Európai Unióhoz, és pont ezért fontos, hogy emlékezzünk a történelmünkre. Herrn kollégen. Hakalis képviselő szeretne kérdést feltenni önnek, megengedi? Then I was uh, looking for the catch the eye. I'm sorry. Nem, csak a spontán felszólásokra jelentkeztem. Elnök, jó, akkor én hibáztam. Köszönöm szépen, Vízel Lima képviselő a következő egy percben. Elnök asszony, kedves kollégák! A kettéosztott Európa olyan volt, hogy egyik oldalon szabad emberek éltek, máshol pedig az emberek nem fejezhették ki szabadon magukat, és nem mozoghattak szabadon. Ez volt az én fiatalságom Európája. És emlékszem arra az érzésre, hogy milyen igazságtalannak érződött ez a megosztottság a második világháború után, és hogy milyen fontos volt ez az akkoriak életében. Amikor megtudtam, hogy milyen pusztítással járt ez a háború, az nagy hatással volt rám. És jelenleg is úgy látszik, hogy ezeknek a valóságoknak a tagadása még ma is zajlik, és ez elfogadhatatlan. A történelmi emlékezetünk nem csak azok iránti tiszteletadás, akik ott vesztették életüket, hanem a jelenlegi szélsőséges irányzatok elleni fellépésnek is tekinthető. Nekünk, európaiaknak emlékeznünk kell a történelmünkre és továbbra is ébernek kell lennünk, ha meg akarjuk védeni magunkat egy olyan jövőtől, amelyben megismételhet, megismétlődhetnek a múlt bűnei. Köszönöm. Köszönöm szépen Vizeler Lima asszonynak. Adrián Miki következik egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Remélem el fogjuk fogadni majd ezt az állásfoglalást aminek társ szerzője vagyok. Az állásfoglalás tárgya a történelem, de azt gondolom, hogy le kell vonni a szükséges következtetéseket a történelem, történelemből. Ribbentrop-Molotov paktumot nem feledhetjük, és úgy gondolom, hogy ez tanúságként kell, hogy szolgáljon a jövőre nézve. Akik nem ismerik nem tudják mi az, hogy radikalizmus. Mindazok, akik eh, nem ismerik a történelmet, azok eh, eljuthatnak a radikalizmushoz, a szélsőségekhez, és így megismételheti önmagát a történelem. Szeretném, hogyha ilyen jelenségeket tapasztalunk, akkor reagáljunk. Lengyelországban is láthatók különböző jelek, Nem megemlékeztünk arról, hogy Lengyelországot elfoglalták, ugyanakkor vannak olyan szélsőséges csoportok, amelyek propagandával megpróbálják a történelmet hamisítani. Sőt, vannak olyan politikusok is, akik a totalitarizmus mentes Európa ellenében lépnek fel. Az egoizmus és a nacionalizmus keverékét vetik be. Nagyon fontos, hogy kiálljunk a szabadság mellett. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy azt hiszem csak a lista feléig tudunk majd eljutni. 15-en jelentkeztek. meglátjuk. Izabel Benjamin következik, parancsoljon egy perc. Gracias. Gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Egyértelmű, hogy fontos, hogy az európai társadalom ne feledkezzen meg a múltjáról, emlékezni kell a történelmünkre. Emlékeznünk kell az áldozatokra, és arra is, hogy ők miért harcoltak azért a szabadságért, amely ma már rendelkezésünkre áll. De tisztelt képviselők, valami olyasmit szeretnék most mondani, ami nagyon nyugtalanít. Ez pedig az, hogy az nem a mi dolgunk, hogy átírjuk a történelmet. A politikusok nem az egyetlenek, akik a történelmet írják, és nem szabad a történelmet fegyverként használni. Ezt azért mondom, mert a spanyol baloldal ezt tesz, ezt teszi már évekkel ezelőtt, évek óta a spanyol történelemmel. Nem csak egyetlen oldala van a történelemnek. A történelem leírása a történészek feladata. A mi munkánk, az önöké és az enyém, az, hogy biztosítsuk, hogy ezek a történészek szabadon dolgozhassanak. Az oktatásban, az új generáció képzésében rejlik a lényeg, és az ő dolguk az, hogy kritizáljanak, hogy megtalálják a lényeget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Jackie Jones következik, egy percet kap. Köszönöm szépen, biztos úr. Feltette a kérdést, hogyan emlékezzük meg a, jövő, a múltról. Olyan múltról, amelyet a háború és a konfliktus határok osztanak meg. Véleményem szerint én emberi jogi jogász vagyok, 25 éve. Azt a válaszom, hogy tiszteletben kell tartsuk az emberi méltóságot, az emberi jogokat. Ez a válasz. Hogy tesszük ezt? A jogállamiságot, az emberi életet tiszteljük, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, azt, hogy az ember méltósággal élhessen. Mindenki. Gyerekek, egyének, idősek, sokféleségükben, nem kizárva senkit a e jogokból. Az emberi méltóság eh, elősegítése a gazdasági jóléttel és az életmód szabadságával érhető el. Ez az emberi jogi eszközökben valósul meg, amelyeket a második világháború után hoztak létre az Európai Emberi Jogi Konvenció, az ENSZ karta, az összes olyan nemzetközi egyezmény, amelyek jelenleg érvényben vannak, és az Európai Emberi Jogi Karta is. És vége, végre azt mondom, maradjon Nagy-Britannia az EU-ban. Köszönöm szépen, Jones asszony, most pedig a Jochin Jusinski kapja meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Lengyelországban eh, tegnap eh, volt eh, a 80. évfordulója ennek a napnak, és tíz évvel ezelőtt pedig a 70. évfordulót ünnepeltük, az akkori orosz miniszterelnök relativizálni akarta a helyzetet, de ez igazságtalanság volt, és Molotov külügyminiszter miután az agresszió megkezdődött Lengyelország ellen, azt mondta, Znaczy, pokracz... ami szabad fordításban azt jelenti, hogy ö, csúnya gyermek. Néhány nappal ezelőtt azt hallottuk, hogy orosz, orosz politikusok ismét relativizálni akarják a történelmet. Itt most Európa jövőjéről beszélünk, és a múltunkról. Az igazságon kell mindennek alapulnia, és az igazság az, hogy Európa ma nem létezne, ha nem lenne görög filozófia, római jog, az Ó és az Új Szövetség, a kereszténység, második János Pál, a világ nem tekinteni az olyan lengyel hősöket, mint Pilecki, ne építsünk egy újabb totalitárius diktatúrát, sem szovjet, sem náci, sem másmilyen totalitarianizmust. Köszönöm szépen, Pruzsinszki úr, fontos, amit mondott, de csak egy perce volt, túllépte jelentősen, és eleve késésben vagyunk. A következő hozzászóló, Sandra Pereira asszony egy percben. it's working. Uh, a deplorável tentativa de equiparar fascismo e comunismo. Szörnyűséges az a, meg az a próbálkozás is, hogy a kommunizmust és a fasizmust megpróbáljuk összehasonlítani, vagy egyenlőséget tenni közéjük, ez egy kapitalista próbálkozás. Ez vezetett ahhoz a súlyos hibához, ami nem volt más, mint a második világháború. Elfelejtik az emberek úgy tűnik, hogy a kommunizmus segítségével lehetett a nácizmust térdre kényszeríteni. Portugáliában nagyon sokan voltak, akik a náci rezsim ellen harcoltak. A... Nagyon sok tagállamban a kommunista pártokat megpróbálják üldözni, megpróbálják őket megszüntetni, és úgy tűnik, hogy az EU is segítkezik ebben. Ugyanakkor a fasizmust mintha rehabilitálnák, és egyre többen dicsérnék azt. Az EU sajnos nem képes elérni azt, amit a polgárok kívánnak. Mind ez a, csak próbálkozások ezek, hogy a lényegről, lényeget eltakarjuk. Köszönöm szépen. Pereira asszony. Most pedig Kostas kollégát fogjuk meghallgatni egy perc a primitív antikommunizmussal és a történelem iránti tudatlansággal próbáljuk eltakarni az igazságot. Az Európai Unió és Európai Parlament a fasizmust akarja fehérre mosni. És azok az országok, amelyek a náci kollaborat- kollaborások alatt szenvedtek, azokat most bűnösnek bélyegzik. Azok, akik vezető szerepet játszottak a fasiszta szörny legyőzésében megmutatta a történelem, hogy Hitler igazi szövetségesei a monopolkapitalisták voltak, és ezeket az Európai Unió támogatja, ezzel megnyitja az utat a nácik előtt. Az olyan kormányok, mint a Visi kormány Franciaországban ilyenek voltak. A kommunizmus, a fasizmus, a kapitalizmus nem állhatnak meg a kommunisták betiltását nem lehet a történelemben magyarázni, és ha azt gondolják, hogy a szocializmust meg, megállíthatják, akkor rosszul gondolják, ez a világ jövője. Minden európai képviselőnek ellene kellene szavaznia ennek az állásfoglalásnak, amelyet valóban az emberek vérével írtak. Köszönöm szépen, képviselő úr, Papadakis úr. Ezzel végeztünk a spontán felszólásokkal. Most a biztos urat illeti a szó. Is it my turn or... Én jövök? Köszönöm szépen. Én jövök, vagy az elnökség? Én jövök. Nos, kedves kollégák, hadd fejezem ki hálámat ezen eleven és nagyon érdekes vita után, amely nagyon aktuális is persze. Mint jól tudják, minden, az Európai Bizottság minden évben, augusztus 23-át kijelöli arra a napra, azt a napot, amikor minden totalitárius rezsim áldozatáiról megemlékezünk, milliókról van szó. A totális rezsim nem ideológiáról szól, nincs színe, hanem a tekintélyelvű mentalitásról, gyakorlatról, módszertanáról. A totalitás rendszer a demokrácia ellensége, a szabadság, az emberi méltóság ellentetje. A mi kötelességünk az, hogy eleve nem tartsuk a emlékezetet, és ezzel ösztönözzük azt, hogy megvédhessük a jogállamiságot, alapjogokat, a demokráciát ezen veszélyek ellen. Fel kell keményen sorakoznunk minden olyan veszély ellen, amely az európai demokrácia értékeit fenyegeti. Ebben a házban érzékelem, azt a kollektív és demokratikus kötelezettségvállást, amely azért arról szól, hogy fenntartsuk, védjük meg, vigyük tovább az európai projektet. Ez az európai projekt a második világháború után annak nyom következményeit kiküszöbölendő jött létre. És akkor nagyon friss volt még mindenki emlékezetében, hogy mit szenvedett meg néhány évvel korábban, és ezért történelmi lépést tettek, lefektetve a szabadság alapjait, a béke, a demokrácia és stabilitás kereteit megteremtve Európában. Ez az, amit mi európaiak most élvezhetünk. De soha ne tekintsük ezt eh, eleve adottnak. A mi kötelességünk az, hogy tovább vigyük ezt a projektet. jó tudjuk, hogy milyen egy egyes kihívások és kihívók az Európai Unió létjogát kérdőjelezik meg. Most kell vezető szerepet mutatnunk az állampolgároknak, nem szabad megfeledkeznünk arról az privilégiumról és felelősségről, amit az alapító atyáktól és az előző generációktól örököltünk át. Ezért nem csak emlékezni kell, hanem, meg, hanem gondoskodni arról, hogy a történet ne ismételje meg önmagát. Ha nem értjük meg a történelmet, nem olvassuk, nem tudjuk a történelmet, akkor nem tudjuk levonni a bull tanulságait. Ez a legnagyobb fenyegetés, amelyel a jövőnek szembe kell néznie. A múlt következménye mindig akkor csapott le, amikor elfeledkeztek az emberek a történelemről. A mai nap reményt ad, mert érzékelem, hogy a parlament mennyire elszánt, együtt a bizottsággal, hogy teljesítsük kötelességünket az állampolgárokkal szemben. És bár egyesek azt akarják elhitetni velünk, hogy az állampolgárok már nem bíznak az Európai Unióban, tudjuk, mi tudjuk, hogy éppen az ellenkező igaz ennek. Az adatok szerint átlagban több mint 70%-a az európai polgároknak érzi, hogy EU polgár, és miközben kötődik persze hazájához és nemzetéhez is. Ez a szám adat egyre növekszik. 2012 óta is, akkor 61%-on állt. Tovább kell folytassuk a munkát együtt, hogy az Európai Unió minden állampolgára, európai polgárnak is érezze magát, együttműködve a társadalom minden rétegét és elemét megmozgatva az együttműködés, az európai szellem része, és a demokrácia a szintézisen alapul, mert európainak lenni nem csak egy szép motto, hanem a tolerancia lényegét, a pluralizmus, a szolidaritás lényegét jelenti. Annak belátását, hogy közös értékeink vannak, és közös akarat és elszántság vezet bennünket, hogy méltányos, szabad, békés világban élünk. A sokféleség elfogadása, a soknyelvűség, a különféle kultúrák tiszteletben tartása, identitások, hagyományok tiszteletben tartása is egyben. Az, hogy gondoskodunk egymásról, szeretjük nemzetünket, ám tiszteletben tartjuk szomszédainkat is, és az európai családban való tagságunkat is fontosnak tartjuk. Remélem, hogy ezeket a erőfeszítéseket fenntarthatjuk az önök támogatásával egy olyan unióban, amely emlékszik a múltjára, levonja abból a tanulságokat, és nem tér oda vissza. Amely az egység mellett áll fel, és a, re, a, a remény záloga világszerte, és a szolidaritás hordozója az emberek, a közösségek és a nemzetek között. Köszönöm. Kiitokset, komissári Avramov. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a tanácsot fogjuk meghallgatni. Tütti Tuppurainen következik, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Sokat kell tanulnunk a történelemből, főleg most, amikor nagyon sérülékenyek közös értékeink, és ezeket, ezen értékek mellett ki kell állnunk. Közösen kell a szélsőségek ellen felemelni a hangukat, illetve az antiszemitizmus ellen felemelni a hangukat. Ez egy közös feladatunk. Nagyon fontos a tájékoztatás, nagyon fontos, hogy mindenki rendelkezzen megfelelő információval, és a félretájékoztatás ellen is küzdeni kell. Az oktatásnak fontos szerepe van ebben. Szabad társadalmunkat védenünk kell. Az ifjúságnak, a jövő generációinak generációnak is emlékezni kell, és tanulnunk kell a múlt hibáiból. Európa jövője közös értékeken kell, hogy alapuljon, azon, hogy ugyan sokféle hagyományunk van, de ezeket közösen fel tudjuk dolgozni, és, és a közös múltunkat, múltunkra, sötét múltunkra is emlékeznünk kell, ide tartoznak a totalitárius rezsimek. Köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos témát napirendre tűzték. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos. Köszönöm. Köszönet a tanácsnak. Köszönöm Tüpürájnen miniszterasszonynak. Most pedig lezárjuk ezt a témát. Négy frakció részéről kaptam állásfoglalás tervezetet, és erről csütörtökön fogunk szavazni. Van néhány bejelenteni valom. Először is az SZD és az ID frakciók alól értesítették az elnököt, hogy különböző változások következnek majd be a szakbizottságok és delegációk tagjai között. Az erről, fog, az erről szóló feljegyzést az, a mai ülés jegyzőkönyvében olvasható lesz, és a mai naptól hatályos ez. No niin. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat. Most pedig a tanácsot és a bizottságot fogjuk meghallgatni a pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állásáról. Megkérnék mindenkit, hogy nagyon figyeljen. Lehet jelentkezni felszólalásra, és lehet kékkártyás kérdést is feltenni. A helyzet ről és ennek a működéséről elektronikusan kaptak tájékoztatást, használhatják a gépeket is arra, hogy szót kérjenek. A hagyományos módon is jelentkezhetnek. Egy fehér papírt kell felemelni, vagy pedig az ülés elején jelezni kell ezt az igényüket a kollégáknál, vagy pedig a kék kártyát is felemelhetik, hogyha szeretnének kékkártyás kérdést feltenni. Tehát most ki is próbálhatjuk a rendszert, hogyha szeretnék, tehát nyugodtan próbálják meg ezt is. Most tehát a pénzmosás elleni jogszabályokról fogunk beszélni, és most megkérném a tanácsot, Tupurainen asszony, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves képviselők, köszönöm, hogy meghívták az elnökséget, hogy vegyen részt ebben a vitában. A pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem prioritás a finn elnökség számára, és a tanács nagyon elkötelezett emellett. Az elmúlt években a parlament, a tanács és a bizottság szorosan együttműködött azért, hogy egy hatékony rendszert hozzon létre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellen. 2019-ben különösen megerősítettük ezt a védelmet a pénzmosás elleni irányelv frissítésével. Ez 2020. januárban kerül be a jogrendbe. A pénzügyi eh, hírszerző egység növeli az átláthatóságot eh, és szabályozza a virtuális eh, valutákat, illetve a feltöltős bankkártyákat, hogy ezzel is jobban küzdjön a terrorizmus finanszírozás ellen. A korábbi irányelv átültetésében a tagállamok még késlekednek. A bizottság jobb helyzetben van arra, hogy erről információt adjon, de tudom, hogy néhány kötelezettségszegési eljárást már lezártak. A parlamenti szünet előtt közvetlenül elkezdett munka tovább folytatódott, és az Európai Bank hatóságot szintén megerősítettük. A nyelvészek most véglegesítik a jogszabály szövegét, ami január végén lép majd hatályba. Megerősítettük a szabályokat a bankcsomagban is, főleg a tőkekövetelményekről szóló irányelvben. A pénzmosás elleni irányelv a potenciális felügyeletet nyújtó és más hatóságok közötti együttműködést írja elő. A hatóságoknak most jobb lehetőségük lesz beavatkozni akkor, hogyha a pénzügyi stabilitást eh, valami fenyegeti. A tagállamok jelenleg ültetik át ezeket a szabályokat a joggyakorlatba. Ennek 2020. decemberére kellene lezárulnia. Ami a pénzmosás elleni küzdelmet illeti, az Uniónak van egy listája a magas kockázatú harmadik országokról, ahol még hiányosságok tapasztalhatók. Ahogy azt eh, önök is tudják, a tanács márciusban tiltakozott a bizottság által kezdeményezett delegált jogi aktus ellen. Ez nem azt jelenti, hogy a lista készítése ne lenne fontos számunkra, épp ellenkezőleg, de ennek az eszköznek a hatása és jellege miatt úgy gondoljuk, hogy a rendes eljárásban kell ezt a listát elfogadni. Úgy gondoljuk, hogy egy erőteljes és hatásos intézkedés érdekében a bizottságnak átlátható módon kell javaslatot tennie, és ez ösztönözni fogja az érintett országokat, hogy cselekedjenek. Tudom, hogy a bizottság az új módszertanon nagy erőkkel dolgozott, és ezt októberben fogják majd bemutatni a minisztereknek. A büntetőjogi keret a pénzmosás területén szintén megerősítésre került. A pénzmosás ellen a büntetőjoggal való fellépésről is elfogadtunk egy irányelvet. Ennek az átültetési határideje szintén 2020. december. Tisztelt képviselők! A tanács más frontokon is előre haladt. 2018. decemberében megállapodtunk, hogy egy pénzmosás elleni cselekvési tervet fogunk készíteni a jelenlegi rendszer további fejlesztésére. Jelen folyamatosan figyeljük az ezzel kapcsolatos folyamatokat megkértük a bizottságot, hogy készítsen egy utólagos értékelést a pénzmosási eseményekről az európai bankokban, és a közép- és hosszú távra is térjen ki. A bizottság júliusban készítette el ezt a jelentést, és ezt mi októberben fogjuk a tanács elé tárni. Ennek a fontos inputnak és más jelentéseknek az alapján mi arra kérjük az ECOFINT, hogy decemberig fogadjon el tanácsi következtetéseket a pénzmosás elleni küzdelmi napirendről, és ez határozza majd meg a további lépéseket. Hölgyeim és uraim, nagyon sokat tettünk azért, hogy ezt a jelentős problémát leküzdjük, és összességében úgy gondolom, hogy a közösen végzett munkánk a pénzmosás elleni területen nagyon jó példát mutat a jó együttműködésről. Az elnökség prioritásként kezeli azt, hogy felépjen az adócsalás, az adóelkerülés és az agresszív adótervezés ellen. Várom az önök véleményeit is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet. Kiitokset miniszteri Tuppurainen. Sitten haluaisin pyytää... Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig a bizottság felé fordulok, parancsoljon Jurova asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Az elmúlt időszakban a pénzmosásról nagyon sokat olvastunk a sajtóban, és ez egy nagyon komoly kihívás jelenleg Európának. Az Európai Bizottság kötelezte magát, hogy megvédje az, eu az EU pénzügyi rendszerét, illetve a polgárokat, hogy ettől a bűncselekménytől megvédje. Úgy gondolom, hogy egy robosztus rendszert kell, felel, kell felállítanunk, hogy a terrorizmus finanszírozását megállítsuk. Nagyon fontos az is, hogy olyan rendszer jön létre, amelyben mi is bízhatunk, illetve a külföldi partnereink is. Az elmúlt öt évben az Európai Parlamenttel sokat tettünk azért, hogy az EU szabályokat ebből a szempontból megerősítsük. A bűnügyi, van egy bűnügyi szabályokról szóló irányelv, megerősítettük a rendeletet, illetve a különböző rendőri intézmények is esetében is vannak új szakpolitikák, ezek mind nagyon fontos lépések. De ezen szabályok megfelelő végrehajtása nagyon fontos, és örülök annak, hogy a parlament a, parlamenti ciklus végén újra előveszi ezt a kérdést. A negyedik és az ötödik pénzmosás elleni irányelvet végre kell hajtani. Az utóbbi 2020. január 1-én lép hatályba. Az Európai Bizottság nyomon követi azt, hogy végrehajtják-e megfelelően a szabályokat, és vannak olyan tagállamok, amelyekkel szemben kötelezettségszegési eljárást indítottunk, mert nem hajtották végre megfelelően ezeket az irányelveket. Figyeljük azt, hogy a jogszabály megfelele az irányelvnek, illetve azt is, hogy a gyakorlatban mennyire hajtják végre ezt, mennyire valósítják ezt, meg ezt az irányt.